hogy támogassa a munkánkat, és ne engedjük az emberi jogsértéseket Iránban. Köszönöm. Köszönöm, Kelly úr. Kelly úr volt az utolsó egyperces hozzászóló. Most pedig következik a napirendben, napirenden Thomas Mann jelentése, demográfiai kívás és generációk közötti szolidaritás. Öné a szó. Bitte. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! A Foglalkoztatási Bizottság nagyon fontos jelzést küldött a demográfiai változás korában. Először is sikerült olyan csomagot létrehozni, amely fiatalokra és öregekre egyaránt vonatkozik. Generációkon átnyúló innovatív megközelítés ez. Nem egymás mellett beszélünk, hanem egymással. Ez egy jó alap a vitához, és ezzel a tagállamok generációs mérlegeket tudnak létrehozni, és bizonyos évfolyamokra, évjáratokra meg tudják határozni a tendenciákat. Ez jobb így, hiszen meg lehet határozni az adófizetést, a nyugdíjkifizetést, ezzel az ellenőrzéssel megvalósulhat egy, egy becslés a jogszabályok hatásait, illetve mellékhatásait illetően. Minden tagállamban, illetve az EU szintjén is kötelezővé kell tenni ezt. A nyugdíjak esetében is egyetemű jelet küldünk a tanácsnak és a bizottságnak. Nincsen szükség egységes európai nyugdíjkorhatára, sokkal inkább a nemzeti korhatárokat, nyugdíjkorhatárokat figyelembe kell venni. Az idősebb munkavállalók nem kötelezhetőek arra akaratuk ellenére, hogy fagyják abban a munkát, hogyha e, ez csak e, önkényesen kialakított e, nyugdíjkorhatár miatt van. Októberi döntésében az Európai Bíróság ez ellen döntött. A nyugdíjasok pályázhatnak munkákra, és nem szabad őket diszkriminálni koruk alapján. Az idősebb munkavállalók kapnak egy 50 plusz csomagot, három célt kell ezzel elérni. Először is növelni kell a munkavállalók arányát az 50 felüliek körében. Ezen kívül a korai nyugdíjazás és annak pénzügyi támogatását le kell építeni Európában, Halmacsóban pedig a 60-on felüliek számára a tagállamoknak eszközöket kell nyújtaniak ahhoz, hogy hosszabban dolgozhassanak. A a másik részén állnak a fiatalok. Mi azt szeretnénk, hogyha lenne egy európai fiatalokra vonatkozó garancia minden fiatalnak a négy hónapi munkanélküliség után kapnia kell egy munkahelyet, vagy egy képzési helyet. Itt az, a támogatás, támogatás elve érvényesül, de ez nem elegendő. hogyha egy fiatalnak nincs megfelelő szakképzettsége, akkor lehetőséget kell arra kapnia, hogy ezt megszerezze, és utána munkáját találhassunk. Örültünk annak, hogy az Európai Bizottság a jelentésem egy követelését már figyelembe vette néhány héttel ezelőtt, a 2012-es évet az aktív időskor évének nyilvánította. Ez a helyes jelzés a helyes időpontban. Ez egyetlen kis probléma az az, hogy további ö, diszkriminációs kritériumokat követelnek, az főleg az idősek esetében. Ö, például itt ö, gondolnunk olyan esetekre, amikor ö, biztosítás akarnak kötni, ez azonban gondot jelenthet, bürokratikus terheket róhat ki, és ezzel nem lehet megvédeni az öregeket a diszkriminációtól. Ezért az EPP frakció egy módosítót nyújtott be, amely ezen követeléseket már nem tartalmazza. A foglalkoztatási bizottság egyébként egyhangú volt, számos közös mozdás volt, 22 kompromisszum volt, széles kompromisszumot tudtunk elérni. Köszönöm szépen minden frakcióbeli kollégámnak a munkát. Továbbra is a fiatalokat és az időseket majd összehozzuk, és remélem, hogy ezzel a jelentése sikerül a generáció közötti igazságot létrehozni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Mann úr. Most pedig eh, van néhány felszólaló a spontán felszólalások kapcsán, és először is megadnám a szót Kelly úrnak. Köszönöm szépen. Gratulálok Mán úrnak, hogy a lényeget felvázolta előttünk szerintem. Az idősekkel kapcsolatban a legfontosabb a következő. Meg kell változtatnunk a nyugdíjazáshoz a hozzáállásunkat és a munkához való hozzáállásunkat. Legyen önkéntes ez a nyugdíjazás, nyugdíjba vonulás, ne pedig kötelező. Két héttel ezelőtt keresett meg engem valaki, aki azt mondta, hogy hát igen, nyugdíjba mentem. Én mondtam neki, 65 éves vagy? Nem, nem, ha jövőig várok, akkor kötelezően nyugdíjba kellett volna mennem, de legalább most én, dönthen, én dönthetek. Hogyha megengedték volna neki, hogy 67-ig vagy 70 éves koráig dolgozzon, akkor megtette volna. Tehát ez nagyon fontos. A másik, szerintem a fiatalok különösen, legalábbis az én hazámban a fiatalok most nagyon hátrányos helyzetben vannak. Írországban még soha nem voltak ennyire hátrányos helyzetben. A banki válság eredményeként hatalmas az adósság, és annak ellenére, hogy mondjuk kiválóan képzettek, nincs lehetőségük arra, hogy dolgozzanak, inkább megveszik a jegyüket külföldre. Tehát innovációra van szükségünk, annak érdekében, hogy a fiataloknak munkát tudjunk biztosítani, és ahogy elhangzott, hogyha legalább, ha már hosszú ideje nem dolgoznak, legalább néhány hónapra kapjanak munkát. Tehát a pozitív javaslatokat üdvözlöm. Köszönöm szépen Kelly úrnak, és Brinkevics Üte asszony következik. Ačiū, ponia pirmininkė, aš iš tiesų noriu pasveikinti. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni az előadónak a munkáját. Nagyjából egyet is értek mindazzal, amit írt a generációk közti szolidaritásról a jelentésében. Amikor azonban az öregekről beszélünk, akkor nem gondolom, hogy a korai nyugdíjat korai nyugdíj intézményétől eltekinthetünk. Néha kényszerből választják az emberek a korai nyugdíjat. Ha a gazdasági válság következményeire gondolunk, akkor akár azt is mondhatjuk, hogy sokak számára, az idősebb munkavállalók számára a korai nyugdíj lehet az egyetlen kiút. A nyugdíjrendszerek természetesen nagyon különbözőek a tagállamok egyik tagállamtól a másikra. Nem lehet mindent egy kaptafára intézni. Lindasszony, köszönöm Manurnak a munkáját és a bizottság együttműködését, és örülök annak, hogy a módosítóim nagy részét befogadták. Ne felejtsük el azt, hogy az idősek egy nagy részétvel rosszul bánnak egyes tagállamokban az idősek bántalmazása ennek legdurvább példája, de van munkahelyi diszkrimináció a munkahelyeken is e, e, kor alapján. Ezért és örülök annak, hogy a vonatkozó irányelvet immár végre kell hajtani, és az emberek tudatában lehetnek a jogaiknak. Annak is örülök, hogy a kötelező nyugdíjkorhatár eltörlésre e, kerül, illetve bekerült ebbe a jelentésbe, természetesen a nyugdíjba vonulás lehetőségét e, továbbra is biztosítani kell, ugyanakkor nem jó dolog az, hogy nyugdíjba kényszerítünk olyanokat, akik még dolgoznának. Emellett e, a tanácsra rá kell hatnunk, hogy a horizontális irányelvet végre fogadják el, amely, az, amely a szolgáltatások között a kor alapján való diszkriminációt megtiltja. Kérem, hogy az eredeti javaslatra szavazzanak itt, ne pedig a néppárt módosítójára. Jár úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és szeretnék gratulálni a jelentés készítőjének Mán úrnak a kiváló jelentéséért. Úgy gondolom, hogy az igazságosság a generációk között az nagyon fontos egy jól felnőtt társadalom számára. Úgy gondolom, hogy senki sem lehet arra kényszeríteni, hogy másfajta életet éljen. Ami a családban logikus, az néha a társadalomban nehezebben bemutatható. Hogyha az állam hitelt vesz fel, amit nem tud visszafizetni, akkor ezzel a következő generációt terheli. Aki nem megfelelően bánik az nyersanyagokkal, az a következő generációt terheli. Én gondolom, hogy ha arra gondolunk, hogy a földet csak kölcsön kaptuk az unokáinktól, akkor ezzel jól rámutatunk a helyzetre. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ellenőrizzük a generáció közötti igazságosságot. Nagyon jó ez a jelentés, a helyes irányba mutat. Én is köszönöm szépen, mondja az elnök. Figuráidó asszony. You didn't ask for the floor? I have... Szót kért? It's okay. So, so in that case I give floor to, the, pani poslankyně Sehnalová. Szennelova asszony következik. Eh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, problematika mezigenerační solidarity. Köszönöm, elnök úr. A generációk közti szolidaritást az előadónk rendkívül kompetensen vázolta fel. méltóságteli nyugdíj megőrzése rendkívül fontos az idősek számára. Ezért is eh, problémás a 90-es cikk, mert eh, az eh, a tőkefedezeti nyugdíjrendszert helyettesítené egy magán nyugdíjrendszer. Felosztó kirosztódót helyettesíteni egy tőkefedezetivel az elmúlt években, akik eh, tőkefedezeti rendszerbe tették a nyugdíjukat, azok eh, hatalmas veszteségeket könyveltek el, eh, gyakran áron alul kellett megszabadulni az eszközöktől, hogy a nyugdíjrendszerek működőképesek maradjanak. A tőkefedezeti nyugdíj alapok komoly kockázatokat rejtenek magukban. Nem várhatjuk el, hogy a méltó nyugdíjat ez biztosítsa. És akkor most csebből szlovákra megyünk át, Mikolásik úr következik. Köszönöm, elnök úr. A demográfiai változás felülrajzolja a korfát. Az európai családokban csak másfél gyerek születik átlagosan, és a világon ez a legalacsonyabb születési ráta. Komoly társadalmi problémákat látok egy olyan társadalommal, amely megpróbálja elrettenteni az embereket a gyermekvállalástól. Nagyon nehéz összeegyeztetni a családot a munkával, ezért is van szükség olyan adókedvezményekre, amelyek a gyermekvállalást segítik. Emellett az aktív öregkort is támogatnunk kell, ami azt jelenti, hogy a kor alapján történő diszkriminációt a gyakorlatban is felszámoljuk. Üdvözlöm az aktív öregedés politikáját, amelynek révén jó egészségi állapotban jó egészségi állapotot élvező idősek élvezhetik a generációk közti szolidaritás gyümölcseit. Köszönöm, most pedig két román előadó következik, Baszeszko asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A fiatalok problémát jelentenek, de az idősek is és most pedig a generációk közötti igazságosságról beszélünk. Ez a legfontosabb kihívás társadalmi szinten az európai politika számára, illetve a nemzeti politika számára is. Úgy vélem, hogy a rugalmas biztonság elve, illetve a 2020-as stratégia alkalmazása ahhoz, hogy egy 75%-os foglalkoztatási rátát érjünk el, az egy fontos lépés a helyes irányba. Úgy vélem, hogy mind az Európai Bizottság, mind pedig a tanács be kell, hogy vezessék azt, hogy népességszárolást tartsanak, hogy a pontos számokat megkapják. Már Barne úr a jelentésében számos fontos megoldást kínált, például egy európai fiatalra vonatkozó garanciát, illetve az 50 plusz csomagot. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Luhán úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Az elkövetkező években a válságon, válság mellett más kihívásokkal szembe kell néznünk. A legfontosabb ilyen kihívás az a népesség csökkenése bizonyos régiókban, illetve az társadalom öregedése. A tagállamok fontos szerepet fognak játszani abban, hogy a az állampolgárok nehező hatásokat a lehető legalacsonyabban tartsák. Az embereket támogatni kell igény szerint, és úgy, hogy közös finanszírozási eszközökből valósuljon ez meg, például a strukturális alapokból. A jövőbeli kihívásokat meg kell oldanunk, de nagyon koncentrálnunk kell a fiatalok helyzetére is, hiszen őket be kell vonnunk a társadalomba, be kell fektetnünk a fiatalokba, hozzá kell őket juttatni a jó képzéshez, és megfelelő munkahelyeket kell számunkra kínálni, és vagy akár támogatni kell őket önálló vállalkozóként is, hiszen így lehet a fiatalok helyzetét megteremteni, és így leküzdhetjük, leküzdhetjük azokat az okokat, amelyek az alacsony születési rátához vezetnek, illetve amelyek különbségvezetnek a generációk között. Most pedig a bizottság szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, hadd kezdjem azzal, hogy Mann úrnak gratulálok ehhez a kiváló jelentéshez. Nagyon alaposan elemzi azokat a kihívásokat, amelyekkel szembenézünk a demográfiai kihívásokat, amelyekkel szembenézünk ki kívánjuk emelni azokat a stratégiákat, amelyeknek segítségével jobban fel tudunk készülni a demográfiai változásokra. A jelentésben rengeteg megoldást javasol, cselekvési terveket, az európai fiatalsági garanciát, az 50% fölötti célkitűzést, a tandem kezdeményezést, és így tovább. Nagyon sok érdekes javaslat születik, a generáció közi szolidaritás megteremtésére az aktív időskor kezdeményezés mellett. Természetesen ez a Lisszaboni szerződés keretein belül végzett munkát is illeti. Zöld könyvet fogadtunk el a nyugdíjakról, ezt követi majd jövőre egy fehér könyv a jövőbeni tevékenységekről, és van még egy másik javaslat, ami Mann úr az önjavaslatán alapul, hogy a 2012-es év az aktív idősödés éve legyen. A harmadik európai demográfiai jelentést is benyújtjuk, amely a legutóbbi népességváltozási tendenciákat majd bemutatja, hogy hogyan alakulnak ezek a folyamatok a tagállamokban, annak érdekében, hogy ők jobban fel tudjanak készülni ezekre a változásokra. Az Európai Unió természetesen komoly kihívásokkal néz szembe, mert a baby boom generáció most vonul nyugdíjba, és az újabb generációk sokkal kevesebb tagot számlálnak, úgymond Más a a migrációs helyzet is, tehát átalakul a népesség szerkezete, és ez komoly kihívások elé állítja az egyes tagállamokat. Az európai 2020-as célkitűzéseket nem szabad kockáztatni, ki kell használni a demográfiai potenciált, azaz az aktív idősödést kell támogatni, a fiatalok munkaerőpiacra jutását, a migránsok jobb integrálását. A Munkaerő piaci migrációt is támogatnunk kell. Ki kell használni minden rendelkezésünkre álló lehetőséget. Tehát gigantikus, hatalmas munka vár még ránk, és az Európai Parlamenten nagyon aktívan együtt kívánunk dolgozni. Köszönöm szépen, köszönöm a biztos asszonynak, mondja az elnök úr. Kedves kollégák, ezzel lezárjuk a vitát erről a napirendi pontról, és holnap fogunk szavazni. Most pedig rátérünk a napirendünk utolsó pontjára,